Köszönöm szépen, Verzsa asszony. Abból indulok ki, hogy a többi frakció figyelembe vette, tudomásul vette ezt a nyilatkozatot. A következő ülés elején jóváhagyásra terjesztjük a jegyzőkönyvet. Ha nem lesz ellenvetés a mai napon elfogadott a kapcsolattal.